Okay, welcome everybody. Mindenkit üdvözölök, aki itt van. Egy kicsit vártunk, hogy mindenki ide érjen. Elnöki közleményt nem akarok üres teremnek mondani, ezért lássuk a szavazás előtti napi rend részt. Mindenki adja ezt napirendel, köszönöm szépen. Akkor most áttérhetünk az európai vállalatok vállalatirányítási kereteire. A ö, módosítók megvitatása Ashley Fox az előadó. Tessék. köszönöm szépen. nagy öröm ilyen népes társaság előtt beszélni ma délelőtt. Sok módosítót szívesen látunk, és meg fogunk fontolni. El kell mondjam, hogy sok módosító a joggyakorlattal nem egyeztethető össze, és ezért nem lehet elfogadni a Juri előadóval, Sebastiannel együttműködünk, és reméljük, hogy sikerül jó jelentést előállítani. Azzal kezdeném, hogy más megközelítés szükséges ebben a jelentésben, mint a pénzügyi szervezetek keretéről szóló v jelentésben, akkor arányos megközelítést követtünk, és másként néztük a rendszert, hiszen pénzügyi szervezetekről volt ö, szó. Ö, egy ö, tágabb ö, keret ö, szükséges ö, nemzeti és európai szinten. Ezek az intézkedések szigorúbbak ö, legyenek, mint a vállalat irányítási állala, általános ö, szabályok vannak olyan nagyvállalatok, dolgok, amelyek nem pénzügyi szerületek, és ezek nem jelentenek veszélyt a pénzügyi rendszerünkre, hogyha nem sikeres a vállalkozás. El kell kerülni azt, hogy a növekedés, illetve a versenyképesség ettől szenvedjen. Elnök asszony, láttuk, hogy az USA-ban hogyan alakult a szabályok sorsa. Nem tudták a gyakorlatot befolyásolni. Ez többe került a vállalatoknak is, és a fogyasztóknak is, így nem került be számos vállalat a tőzsdére. Egész világos a megközelítésünk, a normál vállalkozások amelyek szisztemikus kockázatot nem jelentenek, hadd irányítsák magukat. Kompromisszumokat fog javasolni, és az előző jelentésem logikáját próbálom majd ebben folytatni. Bodu úrral és a többi árnyék jelentéstevővel szorosan egyet fog működni, hogy meg egyezünk, december 9-én vagy 10-én lesz a szavazás, december sorozülésen kész lesz a jelentés. Elnök, köszönöm szépen. És az árnyékelő adók részéről szeretném kérni, hogy szóljanak hozzá. Tessék. Gál Először is szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sok építő javaslat érkezett a véleményhez amelyek egyrészt már benne voltak ebben a véleménytervezetben csak nem ilyen részletesen voltak kidolgozva de előkerültek új témák is. E, mindenféleképpen fontos hogy a legtöbb módostás e, a bizottsági zöld könyvet veszi alapul és szigortani és pontostani szeretné a irányításnak a kereteit. E, nem könnyű a helyzet mert nagyon sok olyan nyitott kérdés van amire a vélemény nem tér ki a javadalmazási motivációs politikán túl az igazgatótanács összetételének kérdésén túl számos olyan kérdés van amit még esetleg érinthetett volna a javaslat de nem része ennek a javaslatnak. a módostásoknak a legtöbbje támogatható vannak azonban olyanok amelyek túlságosan a nemzeti jogalkotás területére tévednek vagy éppen uniformizálni akarják a vállalatiránytást és a vállalatiránytásnak a szabadságát veszélyeztetik ezért ezeket nemigen lehet támogatni. E, néhány problémás területet e, szeretnék kiemelni először is a betart vagy indokol megközeltésnek az általános és uniós szintű nehézségeiről szeretnék beszélni egyetértek eh, jó néhány kollégámmal akik módostót adtak be ebbe a kérdésben és ők is megerőstik hogy a pénzügyi válság rávilágtott ennek az elvnek a csekély hatékonyságára a zöld könyvre is visszatérnek olyan eh, hiányosságokat eh, emelnek ki amik egész egyszerűen korlátozzák a rendszernek a hasznosságát itt vagy a szabályozás uniós szintű szabályozás erőstésére van szükség de mindenféleképpen valamiféle kiigaztásra akár a jobb gyakorlatoknak az átvételére is lehetőség lenne vagy az információ növelésére. jó javaslatnak tartom azt is hogy a vállalatiránytási kérdések kezelésének elősegtésére a különböző tpusú vállalatok közötti javadalmazási politikákkal kapcsolatos egységesség érdekében a bizottság adjon javaslatot jogalkotási javaslatot a társasági jog területén ebben benne lehet az ügyvezető igazgatók javadalmazása közötti összhangnak a megteremtése és az hogy a teljestmény és ez a javadalmazás ne váljon el egymástól sőt ne lehessen más ösztönző ami aláássa a vállalatnak az érdekét. azt hiszem ez további részletezést igényel majd van egy téma ami fontos a nemek közötti egyensúlynak a biztostása. nyilvánvalóan ismerünk számos tanulmányt e, és annak az ellenkezőjét is mely szerint a nőknek a részvétele az igazgatótanács munkájában pozitv hatással jár azt gondolom hogy a bizottságnak e, kellene egy kezdeményezést indtani hogy a jobb képviselet, a határozottabb képviselet megvalósuljon, azonban nem gondolom, hogy itt a százalékoknak, a kvótáknak a meghatározása mindenféleképpen fontos lehet. E, egyetértek azonban azzal, hogy a nők és a férfiak közötti egyenlő díjazás elvét itt is meg kell erősíteni, és ezeket elő kell mozdítani. Ezeket a célokat, amiket a fölsoroltam és problémás területnek tartok és a módostók is részleteznek úgy kell elérnünk hogy a vállalati elszámolhatóság és az átláthatóság az biztostott legyen úgy az alkalmazottak a részvényesek vagy egyéb stakeholderek számára is. én köszönöm a képviselőtársaimnak a módostó javaslatait és úgy gondolom hogy a véleménytervezet előadójával jó együttműködést tudunk majd megvalóstani. köszönöm. Thank you. Wolf. Köszönöm, Wolf. Nos, köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon köszönöm Ashley Foxnak is azt, hogy megalkotta ezt a jelentést, és a magyarázatát is. Egyetértünk a legtöbb dologban, de az állampolgáraink között egyre nagyobb bizalomhiány terjed pontosan ezen a területen. Különösen azt illetően, hogy a vállalatokat hogyan kell irányítani, ellenőrizni és jutalmazni. Ezért aztán sokkal fontosabb ez a téma számunkra, mint amit az mutatna, hogy hányan vannak itt a teremben. Először azt gondolnám, Ashley úr jelentését illetően, hogy egyértelmű, hogy megoldást kell találnunk, egy egyenlő játékteret kell teremtenünk, egyértelmű, hogy a versenyképességi aspektust erősítenünk kell. De nem vagyok benne biztos, hogy elmondhatjuk azt, hogy vállalatok irányítását ráhagyjuk magukra, a vállalatokra by themselves. Hát, szerintem ehhez hiányoznak még bizonyos irányelvek, különben nem lehet az egyenlő játékteret megteremteni. Én úgy gondolom, hogy a benyújtott vélemény nagyon jó. A comply or explain, a tarts be vagy magyaráz meg elv, az nagyon helyes szerintem azt gondolom, hogy ez egy magatartási kódex tulajdonképpen. Minden országban létezik ez, csak nem mindenhol tartják be. És ez az explain aspektus, a magyarázattal szolgálj, ez nagyon sok esetben egyszerűen nem elegendő. Én úgy gondolom, hogy több mint egy vállalatot ismerek, ahol a CEO, a CEO az angolban, miután az aktív vezetési funkciójáról lemond, utána rögtön elnöki pozícióba kerül, tulajdonképpen akkor ő vezeti a vállalatnak az irányítását, hogyha pedig egy rétegű vállalat irányításról van szó, akkor tulajdonképpen semmi sem változik. Véleményem szerint ez elfogadhatatlan, úgyhogy figyelnünk kellene arra, hogy ilyesmi ne fordulhasson elő, mert de facto ez egy olyan jelenség, amely ahhoz vezethet, hogy elnökként tovább folytatja azt a politikát, amit CEU-ként megkezdett, és akkor is, hogyha ez a politika nem vált be, tovább védi ezt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt <clears throat> valamiféle új megfogalmazást kellene alkalmaznunk, és mondjuk azt, hogy a CEO-ból, hogyha chairman vagy chairwoman lesz, ez csak úgy önmagában automatikusan nem fogadható el. A comply or explain <clears throat> tarts be, vagy adj rá magyarázatot, szerintem önmagában nem elég, ezt már mondtam, hiszen néha olyan fontos kérdésekről van szó, ahol a vállalat egy derogációt kér magának. Ha nem működik ez a megoldás, akkor a name and shame elvet kell alkalmaznunk, a nevezzük meg, és euh, tudassuk mindenkivel. Az a kérdés, hogy az igazgató tanács tagjaként miféle funkciókat tölthet be az ember még pluszban, Hát Európában két vagy három különböző vezetési struktúra létezik. Létezik az, amikor van egy aktív, operatív vezetőség, és a fölött, mint egy felügyeleti szerv, egy úgynevezett felügyeleti tanács működik. Aztán van az úgynevezett one-tier system, az egyrétegű rendszer, amely különösen Írországban és Nagy-Britanniában jellemző. Ez esetben egyetlen igazgató tanács van, és az igazgató tanács tagjai vagy végrehajtó funkciót töltenek be, vagy nem, de az mindenképpen érvényes rájuk, <clears throat> hogy sokkal időigényesebb a végrehajtó pozíció betöltése, mint a nem végrehajtóé. És ilyenkor nincs felügyeleti szerv. Ezért nagyon fontos, hogy az ilyen igazgató tanácsok esetében korlátozzuk a résztvevők számát, nem lehet korlátlan. A harmadik rendszer Svájcban és Franciaországban jellemző, gyakorlatilag itt arról van szó, hogy van egy aktív igazgató tanács, és aztán a képviselő tanácsnak van egy küldöttje felettük, aki felügyeli a munkájukat. Tehát én úgy gondolom, hogy abban az esetben, amikor nem végrehajtói tevékenységet tölt be valaki, az ilyes fajta mandátumok számát mindenképpen korlátozni kell. Tanulmányok léteznek, ezt illetően, ezek mutatják azt, hogy mi az a határ, amikor egy tevékenységről azt lehet mondani, hogy itt már nem lehet betölteni ezt a funkciót, mert túl terhel egy embert. Én úgy gondolom, hogy maximum 8 ilyen mandátum lehessen egy igazgatótanácsban, és igazából szerintem az igazgatónak a szavazata duplán számítson, és hogyha simán tagja valaki az igazgató tanácsnak, akkor egyetérjen a szavazata, és hogyha valaki például két különböző vállalatnál a CEO szerepét tölti be, akkor a számítson úgy, hogy tulajdonképpen ő már négy mandátumot lefedett ezzel, és a maximum nyolc legyen. Aztán nagyon fontos az, hogy a felügyeleti tanácsnak a tagjait át kell világítani. Így is úgy is megtörténik ez, hogy egy úgynevezett személyzeti tanács értékeli a tevékenységüket. De az, ez az igazgató tanácsra igaz, de ezt a felügyeleti szerv tagjai esetében is el kell végezni. Például három évente meg lehetne valósítani, hogy bizonyos lefektetett kritériumok alapján értékelést kapnának a tagok. Ez fokozná a hatékonyságot a felügyeleti tanács esetében. Ami a javadalmazást illeti, szerintem már így is úgy is az a helyzet, hogy a legtöbb vállalat esetében az igazgató tanács tagjai nak beszámolót kell adniuk a vagyoni helyzetéről, a javadalmazásáról, nem kell itt elrejteni semmiféle adatot, és aztán az igazgató tanács javadalmazását egy összegben lamszamként föltüntetni, ez nem vezet sehova, konkrétan személyekre lebontva kell ezt a beszámolót benyújtani. Ami a nők számát illeti vezető pozícióban, hát nyilván itt csak vezető pozícióról lehet szó, Egy egyetértek az előttem hozzászólóval, ne legyen kvóta, de kötelezzük a vállalatokat arra, hogy legyen egy önmagukra kötelezően érvényes szabályzat, vezessék be ők ezt magukra, hogy elkötelezik magukat, mondjuk 5 vagy 10 év múlva X számú nőt fogunk alkalmazni vezető pozícióban. És ezt dokumentálni kell, és az odavezető úton a lépéseket az éves beszámolókban fel kell tüntetni. És még egy utolsó megjegyzés, az előadó azt javasolja, hogy a negyedéves jelentéssel le kellene számolnunk. Én nem javasolnám ezt. Én azt mondanám. Van egy átláthatósági irányelv, lehet, hogy a negyedéves jelentésnek nincs olyan hatalmas kihatása, ezt nem kérdőjelezném meg, de én úgy gondolom, hogy ha megszüntetjük ezt, akkor lehet, hogy rosszul értelmezik. Azt fogják mondani az emberek, hogy áha, megint megpróbálnak valamit a szőnyeg alá söpörni, megint nem lesz átlátható, megint trükköznek a vállalatok. Nincs szükségünk erre, úgyhogy szerintem hagyjuk így, ahogy van. Köszönöm. Thank you very much. Pascal. Köszönöm, Pascal. Köszönöm, elnök asszony. Én rövidebben fogok beszélni, mint az előző árnyék jelentéstevő, mert egyet értek többé-kevésbé Wolf Kincel mm, a módosító indítványokat illetően. Itt az a kérdés, hogy a gazdaság irányítási szabályok hogyan alakuljanak betart vagy indokol, vagy pedig kötelező érvényű. Wolf Linz elmondta, hogy Franciaországban, és így van egyébként, ahogy kollégám mondta, van egy olyan magatartási kódex, amelyet a nagy francia cégek dolgoztak ki, a MEDEX, és ez nem túlságosan ambiciózus, és nem is tartják be teljes mértékben. Amíg a betart vagy indokolt, indokol utat követjük, vagy pedig a magadatási kódexet, addig ez, amiről beszélünk, nem fogjuk ezt elérni, hanem jó lenne inkább egy kötelező érvényű szabályozást behozni, vagyis ugyanazokat a szabályokat alkalmazni mindenütt Európában, így egyenlő esélyeket adva, ami a kvótát illeti. Wolf Klintz ezt nem támogatja, úgy érzem, de amikor azt látjuk, hogy a legtöbb országban, ahol nincs kvóta és nincs kötelező szabály, a dolgok nem haladnak előre, és egy francia példát vennék. A tőzsdéjegyzett cégek esetében, a Párizsi tőzsdéről van szó, a az igazgató tanács nagyon gyenge volt, és 2015-re kitűzték azt a célt, hogy fokozatosan haladjanak. Amíg ez a törvény nem létezett, addig nem volt semmilyen előrelépés, úgyhogy nem szabad félni a kvótától, ugyanúgy kell erről gondolkodni, mint a többi kérdésről, javadalmazás, az igazgató tanács tagjai, az, annak száma, stb. Kell egy keret, törvény és megfelelő rugalmasság, ha szükséges. Ami pedig Van még egy utolsó megjegyzésem. Wolfkins beszélt a negyedévenkénti beszámolóról. Szerintem lehetne még a fair value-ról is hozzáfűzni valamit. Ez az accounting irányelv keretébe tartozik, de azt az üzenetet kellene közvetítenünk, hogy nem lehet értékelni az összes céget, csak a piaci értékük alapján rövid távra, miközben vannak olyan cégek, amelyeknek hosszú távú kötelezettségeik vannak. És ma az egyik dolog, ami a tét, ez a ciklikus hatása a számviteli normáknak, ott vannak az állami adósságok is, és néhány biztosító, életbiztosító például jegyzi a kötvényeket jelenlegi értékükön, jegyzi a, ezeket a kötvényeket, de közben ezek tíz éves lejáratúak. Ott vannak a kockázatok, a kockázatallokálás, ezt jobban kellene végezni, és nem a fair value alapján. Úgyhogy ez a mi véleményünk. A fő pont tehát a jövedelmezésekkel, a kvótákkal, kapcsolatosan a nők és férfiak közti egyenlőség jegyében. Szerintem itt kötelező érvényű szabályok kellenek, de kell egy átmeneti időszak, és az alkalmazást illetően pedig bizonyos rugalmasság. Van-e még valaki, aki szeretne hozzászólni, mondja az elnök. Jó, akkor én is szeretném elmondani a véleményemet. Ahogy az előadó mondta, itt meg kell nézni, hogy a jogi bizottság és az ECON kompetenciája hogyan alakul. Itt a kompetencia intézkedéseket már a tőkekövetelmény irányába belevettük, úgyhogy a figyelmünket a bizottságunk javaslataira kell összpontosítani. Egy módosítással értem, mert ami a betart vagy indokol rendszert illeti, nekem más erről a véleményem, amikor a szisztémás cégekről van szó, meg kell ezt vizsgálni, és mégpedig az, hogy az indokol észszerű dolog-e. Milyen lehet egy szisztémás cég? Ez nem csak pénzügyi cég lehet, az Enron botránynál az Enronon belül 22 ezer munkahely szűnt meg, és 8 ezer, 85 ezer alkalmazottat bocsátottak el. Ha megnézzük ennek a hatását Európában, ott van a Parmalat cég problémája 2003-ban. 36.640 alkalmazottjuk volt, és a botrány után csak 13.930 alkalmazott maradt, és ez bizony nagyon nagy csökkenés, figyelembe véve azt, hogy mi történt ott, ott a derivatívákat használták, vagy azokkal éltek vissza a cég finanszírozására. Vannak más példák is a világból, amikor a csőd hatalmas gazdasági károkat okoz, és ott van az Mittal például ez a nagy acélcég központja Luxemburgban van, 59 milliárd a bevétele, és 236 ezer főt alkalmaz, hogy az EBÁSZ-nál pedig kb. 30 milliárd euró a zárbevétel, 504 ezer alkalmazott, és van még egy másik cég, ahol 276 milliárdos jövedelem van, és szintén magas az alkalmazottak száma. Tehát most, hogyha önöknek nem tetszik az a szó, hogy kötelező érvényű, arról kell beszélnünk, hogy a ha az indokol eljárást alkalmazzuk, és ott vannak a szisztémás csődök, akkor föl kell vetnünk a kérdést, hogy ez az indokol, ez észszerű és hihető indoklás, magyarázat vagy nem. Nem tudom, hogy a szabályozó milyen elméletet követ, amikor a kötelező érvényű szabályokat hirdeti, vagy pedig az indokol magyaráz szabályokat. De a szisztémás cégeknél szerintem mi hasznosan hozzájárulhatnánk ehhez a folyamathoz, figyelembe véve, hogy a csődöknek milyen gazdasági következménye van. Akkor adjuk meg a szót az előadónak. Köszönöm. Elnök asszony, nagyon helyén valóan szólt azokról a cégekről, amelyek szisztémás kockázatokat jelentenek, és ami a pénzügyi struktúrát illeti, itt a nagyon nagy cégekre összpontosul ez a kérdés, amelyekről ön az előbb beszélt, és példákat hozott fel esetükről. Konfám úr megközelítését követem, kötelező érvényű szabályozás kell a cégeknél, kevés cég van a tőzsdén, vagy van olyan cég, amely másút szerepel a más tőzsdén szerepel, és tudjuk, hogy aztán ennek mi az eredménye. A politikusok arra hajlanak, hogy valamit itt tenni kell, és ez akkor most itt valami, hát tegyük meg. A politikusok nagyon sokszor több kárt okoznak, mint jót azzal, hogy beavatkoznak. Én nekem az a kérdésem, hogy Keller asszonynak először válaszolnék. Egyetértek a nemek közötti egyenlőség megjegyzéssel, ismerem a kutatásokat, hogyha több nő van az igazgatótanácsban, akkor jobban men, megy a cégeknek az üzlet. Úgyhogy ezt támogatom, egyetértek, kvótákat viszont nem akarunk. A cég végső soron a részvényesek és a részvényesek felelősek azért, hogy hogyan igazgatják a céget. Hogyha olyan helyzet áll elő, mikor az EU vagy a nemzeti kormányok minden egyes cég fölött bábáskodni akarnak, akkor a részvényeseknek mi lesz a felelősségük? Ezzel lezárom a megjegyzéseimet, és köszönöm az árnyék jelentéstevők megjegyzéseit. Ahogy mondta az előadó, december 19-én szavazzunk, a Juriban pedig január 26-án. A Juriban sütörtök a módosítók beadásának határideje. Hogyha valaki felkívánja deríteni azokat a kérdéseket, amelyek ott relevánsak 2012. március 31. 31 kerül a plenáris elé. Így tudom, nem szabad tovább lépnem. Last éppen indul. Ez az utolsó bizottsági ülése. A parlamentet nem hagyja el a főtitkár irodájába kerül. Köszönöm szépen az erőfeszítéseidet a munkádban. a ö, triológusoknál fog ö, együttműködni, de hát nem itt fogunk találkozni vele az ülésteremben. Most pedig a négyes pontra térünk át, ami egy ö, közös konszolidált társasági adóalapra vonatkozó bizottsági javaslat. Itt a jelentésedet megvitatása ö, következik az előadónak, Marian Tysonnek adom meg a szót. Köszönöm eh, szépen, elnök asszony. Mint ahogy eh, a kollégák tudják, a tervezetet eh, elküldték. Hollandul született meg, szerencsére van lehetőségünk hollandul megfogalmazni a szöveget, ellenőriztem az angol fordítást, a francia fordítást, francia probléma van a tízes módosítóval, ezt szeretném elmondani a titkárságnak azok számára, mondom, akik a francia szöveget használják, a módosító nem egészen pontos. Megfogalmaztam tehát ezt a jelentést, és meghallgattam az első vita összes hozzászólását, az árnyék jelentéstevőket, a pót tagokat, akik elmondták a franciák nevében a véleményüket a bizottsági javaslatról. Utána pedig elmondtam, hogy a lehető legnagyobb többséget próbálom összegyűjteni a jelentés körül. A parlament véleményt mond, ezért csak bizonyos mértékben számíthatunk befolyásra. Ö, akkor számíthatunk befolyásra, hogyha lehető legnagyobb többség van mellette Ö, az árnyékjelentés tev véleményét. Alaposan megismertem, de hát figyelembe kell venni a jelenlegi körülményeket is a vállalati adózással problémáink vannak. Kérdés, hogy hogyan fogják adóztatni a vállalatokat a jövőben? Az államháztartás is problémákkal küzd, figyelembe kell venni a tagállamok aggodalmait. Ezt a két aspektus figyelembe véve ö, fogalmazta meg a szöveget. szöveget. 13 módosítót ö, fogalmaztam meg. Nagyon kevés egy ilyen hosszú javaslat esetében. Ennek az az oka, hogy sikerült megállapodni az első ülés során, ahol azt mondtuk, hogy a politikai kérdésekre fogunk koncentrálni. A koncentráció ö, kérdés, a gazdasági kérdések csak másodlagosak. Nem szabad a másodlagos kérdéseket előtérbe állítani, mert akkor túl technikai lesz a vita. 13 módosító született, 8 a prambulum bekezésekkel kapcsolatban, 5 a cikkekkel kapcsolatban, tehát alapvetően a bizottság javaslatát támogatom. Régóta kérjük ezt a javaslatot, alapvető lépés ez előre. Itt közvetlen adózásról van szó, már pedig kevés az európai kompetencia ebben. Itt ez azonban előjön. Az európai döntéshozatali eljárásban csak öt javaslatunk volt a közvetlen adózással kapcsolatban, a többi a közvetett adózással kapcsolatban, és a kettő között nagy a különbség remélem el ö, tudjuk fogadni ezt a szöveget. A szakbizottságunk tagjaihoz szólok, de a többi szakbizottság tagjaihoz is. Az előadó véleménye pontosan mutatja, hogy hogyan jutottam én el a módosít hallgatói még. Szeretnénk, hogyha nagyobb ö, költségvetési és adózási ö, integráció lenne Európában. Ö, remélem, remélem, hogy versenyhelyzetünket ezzel tudjuk javítani. Egyes nemzeti parlament agályokat fogalmazott meg a szubszidiaritás elve mentén. Azt mondta, hogy nincsen ebben jogkörünk. A bizottság úgy válaszolt, hogy ha ismerjük a problémát, és megfelelően olvassuk a javaslatot, akkor arra jutunk, hogy egyes piac torzulások, a belső piac egyes torzulásai, bürokratikus nehézségek csak akkor söpörhetők félre, eh, hogyha az adminisztratív eljárás az EU-ban megváltozik, ha egy ablakos rendszer jön létre. Ezért kell támogatnunk ezt a javaslatot. Legyen nagyobb az átláthatóság és a hatékonyság az adórendszerben. Az Európai Unió a az EU-n kívüli befektetők számára akkor vonzóbb lesz, hiszen akkor a székhely kevesebb fontossággal bír. Könnyebb lesz hozzájutni a belső piachoz azoknak, akiknek határon átnyúló terveik vannak a belső piac így a csúcs technológiát is fel tudja majd használni. Így ö, csalásokat, adó elkerüléseket is el lehet kerülni, valamint a kettős adóztatás. Nos, ez az, amivel egyetértünk. Az opcionális jellegre térnék ki az a javaslat nem kötelező. Egyesek az első vita során azt mondták, hogy kötelező rendszert szeretnének, amely kötelező lenne a vállalatok számára, és közös alapot jelentenek, közös adó alap alakulna ki az Európai Unióban. Én személy szerint azt mondom, hogy amikor az ideális Európát megálmodom, akkor tudom, hogy ezek nagy ambíciók, és ahhoz kötelező jogszabály szükséges. Az a végcél. De lássuk először a valóságot, a mai világot, a mostani javaslatot. Nos, ez a javaslat opcionális alapú. Hogyha az opcionális jelleget megszüntetjük és kötelezővé tesszük, akkor a javaslat teljesen más lesz így mindenki részt vesz, még a határokon túl is kisvállalatok, nagyvállalatok egyaránt. Hogyha ez kötelező jellegűvé válik, akkor megfontolandó, hogy ö, ki fogja ezt elfogadni. Olyan radikális ez a követelés, ez a közös adóalap még ha csak fakultatív is, radikálisan új gondolat, kísérleti gondolat. Ezt a gyakorlatban tanulmányozni kell, hogy ez hova vezet. Elképzelhető, hogy problémákhoz is. A kezdeti döntés a fakultációról nagyon bölcs, és ezt előadóként csak támogatni tudom. Azok, akik kötelező jelleget akarnak, azok nak hosszú távon igazuk van. Ezért azt javaslom, hogy egy felülvizsgálati záradékban vegyük át azt a gondolatot, hogy az opcionálisból kötelező legyen. Itt csak az elosztási kulcsról van szó. A, ezt terjesszük ki öt évvel a rendszer hatályba lépése után legyen egy elemzés a végrehajtásról, hogyan működött ez a rendszer, és akkor megvizsgáljuk, hogy a fakultatív jelleg megmarad-e, vagy kötelezővé válik a szabály. Ez vonatkozik a harmonizáció volumenére is. Harmonizálni kell -e a tarifákat, egy minimumot bevezetni, talán mindenhol ugyanazt a tarifát. Nos, én már hallottam javaslatokat a minimális skálára realistának tűnnek. Nem vagyok ellene. Elvileg. De a jelenlegi helyzetben az államháztartás helyzetét ismerve a különböző tagállamokban, azt hiszem, hogy a tagállamok nem fognak lemondani eme jogkörről. A tagállamok inkább hadd határozzák meg a saját tarifájukat. Öt év után értékeljük a helyzetet, és meglátjuk, hogy hogyan alakult a helyzet, akkor dönthetünk arról, hogy ez hatékony rendszere, vagy negatív hatással volt. Hogy eldöntjük, hogy az államok megtartsák a szajukat, hogy maguk választják meg a tarifájukat. Elképzelhető, hogy úgy döntünk majd, hogy tovább kell menni. Szeretném, hogyha a harmonizálni e, vágyó gondolata szerepelne a felülvizsgálati záradékban. Mm, a e, nyeresség e, és veszteséggel kapcsolatos javaslat az eredeti szövegben nekem megfelel, ezért nem tettem további javaslatot. Nem szeretném módosítani, mert akkor veszene az erejéből. A, ha így haladunk, akkor sikerül a belső piacot egységesíteni. Fontos, hogy a tagállamok újra elosztása méltányos legyen. A bizottsági javaslatot jól alátámaszták érvekkel a ö, nyeresség tekintetében ö, nincsen joghézag. Ez gazdaságilag is hasznos javaslat, úgy gondoljuk, hogy ez a képlet a lehető legmegfelelőbb. Ezzel nem is nyúlunk hozzá az eredeti javaslathoz, de öt év múlva értékelni kell. Az egyablakos rendszer, az együttműködés, a, az adó hatóságok között már megoldott. Egyesek azt mondják, hogy a bizottsági javaslatnak semmi köze a számviteli szabályokhoz. Ez igaz is, de előadóként nem írtam módosított, mert szerintem ez jó dolog. Ha figyelembe kell ö, venni a számviteli szabályokat, akkor nemzetközi konszolidált ö, számvitel felé megyünk, amit már a tőzsdén jegyzett cégeknél elértünk és akkor nem a politika fog a szabályokról dönteni, hanem a könyvelők döntik el, hogy mi az adóalapja adott vállalatnak. Nem hiszem, hogy ez jó lenne. Tudom, hogy a régiók bizottságában elég nagy vihart kavart a regionális aspektus a pénzügyi autonómiára való hatás egyes tagállamokban. Minden országnak megvan a maga alkotmányos rendje, a ö, tagállamok ezért ö, belsőleg kell ö, megvizsgálják a kérdést. Ennek semmi akadálya nincs. Egyes országban regionalizáció van, de ott is el lehet fogadni, és végre lehet hajtani ezt a javaslatot. A kis és középvállalatokról a felvizsgálati záradékban nem sok szó esik, ezért ezt külön megemlítem. Meg kell külön vizsgálni náluk, hogy a KKV-k, haszn- KKV-k számára értelmese használni ezt a rendszert. A kkv nagyon sok munkahelyet biztosítanak Európában, de hát külön kell őket vizsgálni. Van még egy néhány kisebb módosító, de olyan nyilvánvaló, hogy nem érdemes kitérni rá. Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik hozzájárultak a munkához, és várom érdeklődve a vitát és a kérdéseket. Liam, I'm sure you... Köszönöm. Liam, biztos vagyok benne, hogy hozzá szeretnél szólni. Köszönöm, elnök asszony. El kell mondjam, hogy a véleményem ezzel kapcsolatosan kétséges. Szocialistaként mindig arra gondoltam, hogy az adóügyi harmonizáció nagyon jó az EU-n belül, úgyhogy mindenképpen támogatom ezt a az elképzelést, vagyis a közös konszolidált társasági alapot. De a bizottság irányelv javaslatát megnézve nem ez a célja a bizottságnak, amiről én beszéltem, hanem ennek itt az a motivációja, hogy könnyebbé tegye a vállalkozások életét, olyanokét, amelyek több EU tagállamban működnek, azért, hogy pénzt takarítsanak meg. Éppen ezért a bizottság minden egyes cégre bíz az, hogy választják-e ezt a módot vagy nem. Úgyhogy adógyi szempontból ez nem mindegy. A bizottság viszont nem mondja meg, hogy a tőke és a munka adóztatása szempontjából lesz hogyan alakul, vagy pedig hogy fogja adóügyileg ellenőrizni majd a cégeket. Arról sem beszél, hogy, egy, hogy az, az adóügyi dömping ellen hogyan fog harcolni, pedig tudjuk, hogy a társasági adó téren különböző szokások vannak. Viszont a bizottság ezzel ellentetésen támogatja az adóügyi versenyt, és a társasági adókat nem akarja harmonizálni. Itt van az indoklás, amely elmondja, hogy még nehéz megjósolni, hogy milyen hatása lesz ennek a tagállamok bevételére, és az se látható, hogy milyen stratégiát választanak majd nemzeti szinten, vagyis az államoknak kell majd eljárniuk azért, hogy ne, le, ne csökkenjen az adóbevételük. Ez gazdasági és politikai szempontból kétes, valamint bizonytalan, mint mondtam, az, hogy milyen adóbevételek lesznek, és hogyha egy 28 választható rendszert vezetnek be, milyen költségei és terhei lesznek ennek az adóhatóságok számára. Ami ezt a fakultatív kkt t illeti, hogyha ez választható, és nem lesz egy plafon, akkor itt bizony mire gondolunk a varázslókra, Tudjuk, hogy a tagállamoknak milyen nehéz erőfeszítéseket kell tenniük azért, hogy az adósságokat csökkentsék, közben a, közben a stabilitási paktumot kell igénybe venniük időnként, és hogyha még emellett a költségvetési bevételeik csökkennek, mi itt a parlamentben megszavazunk egy olyan javaslatot, amiről a bizottság is elmondja, hogy az államháztartásokra semmilyen közvetlen hatása nem lesz. A bizottság az adóügyi <clears throat> igazságosság ellenében jár el, és ezzel az állampolgárokat is károsan érinti, akiket most nagy mértékben érint a vállás. Nem mondható el, hogy ez a KKTA előrelépés, hogyha nem lesz kötelező érvényű, és hogyha egy minimális adókulcsot nem szabnak meg társasági adóként. Itt a 72-es monetáris kígyóra gondolok, ez egy fiskális kígyó, lenne, ezzel elkerülnénk a torzulásokat, figyelembe véve, hogy a tőke és a jövedelem hogyan oszlik meg a különböző tagállamok között. Tiszen asszony elmondta, hogy öt év múlva fogják az irányelvet felülvizsgálni, és akkor majd elgondolkodnak azon, hogy hogy lehetne kötelező érvényű rendszert bevezetni. Öt év, ez nagyon hosszú időszak, és tudni kell, hogy a retroaktív konszolidáció önkéntes alapon igen káros lehet. Hogyha nem tudunk bevezetni egy kötelező KKT-át bevezetni, valamint egy plafon kulcsot, akkor a konszolidálásra kell gondolni, és itt az adó alap harmonizálását kellene kötelező érvényel bevezetni. Ez egy, mivel jobb nincs, egy szükséges megoldás lenne, így még arra is szükség lenne, hogy átláthatóbb legyen az adókulcs, és így nem tennénk, elő, nem tennénk lehetővé azt, hogy fiskális dömping jöjjön létre. Thank you, Sharon. Uh, merci beaucoup, Marianne, pour le, pour le travail qui a été fait. Moi, ça me... Köszönöm, Marianne, ezt euh, a munkát. Nem volt gond azzal, hogy hollandul született a szöveg. Ami az összefüggéseket illeti, kicsit euh, megzavarodtam, mert nem tudjuk, hogy az európai építmény mikor fogja azt mondani, hogy most van időnk, nyugodtan tudunk lépni, még mielőtt döntenénk, nyugodtan megbeszéljük a dolgokat egymás körében. Rendkívül súlyos válságban élünk, és most milyen jeleket adunk a gazdasági életnek és az állampolgároknak? Arra vonatkozóan kellene jelzést adni, hogy versenyképes, erős Európát építünk. Nagyon fontos ezt szem előtt tartani. Másodszorban az előttem szóló néhány megjegyzését osztom, de nem rossz dolog az szerintem, hogy az vállalkozások költségeit csökkentjük, főként azokét, amelyeknek több országban van érdekeltségük. Bürokráciát, a költségeket csökkentjük, ez mindenképpen jó dolog. Viszont az igaz, hogy zavar engem kisé a belső piaci szempont, hogyha Egyébként a bizottság a belső piacot akarja fellendíteni, és hogyha megpróbáljuk a növekedést előmozdítani, erősíteni az euró övezetet, akkor szerintem kényes dolog az, hogy olyan dolgot javasolunk, ami választható. Gondolkodtam ezen. Van-e ellentmondás abban, hogyha azt mondjuk, hogy egyetértünk a bizottság által javasolt fakultatív választható rendszerrel, de közben javasoljuk azt, hogy ezt az euróövezetben úgy alkalmazzák, hogy az erősített együttműködéshez folyamodjanak, meg kell találni a megfelelő jogi formulát erre, és induljunk el egy kötelező érvényű rendszer felé, sőt, egy olyan rendszer felé, amikor megszabjuk az adókulcsokat, de most még nem akarok előre szaladni. Most az euró övezetről van itt szó, és szerintem ez kicsit túl könnyed javaslat, hogyha ezt választhatóvá tesszük. Itt kombinálni kellene a különböző fenntartásokat, és ennek alapján kellene előre menni. A nemzeti parlamentek a szubszidiaritás elvén működnek, és ez már csak hava tortán, hogyha azt mondjuk, hogy az egységes piacban itt van a szubszidiaritás, hogyha ezt le akarjuk zárni, ezt a piacot rendben. De én nem ellenzem az, hogy bizonyos verseny legyen az államok között, minden országnak maradjon kis mozgástere, de sokkal elfogadhatóbb, hogyha közös keretek között vagyunk itt az adóalapot illetően, és egyszer majd lesz valamilyen adókulcs folyosó, és szerintem ezt nem tudom mi pontosan, de megtaláljuk majd a módját annak, hogy egy irányba haladjunk együtt, és a tagállamok majd választhatnak, de azért nem lenne itt túl nagy verseny, és nem jönnének létre olyan feltételek, amelyek már idegenek a piactól. Nem tudom, hogy most ezt a mostani helyzet súgja nekem, de vannak olyan államok, amelyek mindig nyomást akarok gyakorolni a többi államra. Én azt szeretném, hogyha egy kicsit beszélnénk arról is, mit tartunk hasznosnak az euró övezeten belül. Van egy módosítás, amely az Euró plusz paktumra utal, ezt már elfogadta a tanács, és ez szól adógyi kérdésekről is, talán ezt meg kéne nézni. Köszönöm, egyébként nyitott vagyok bármely elképzelés előtt, hogy tökéletesítsük a szöveget. Köszönöm, Ivo. Dobrý den, paní předsedkyně. Köszönöm szépen, jó reggelt, állnak asszony. Jó reggelt mindenkinek itt a teremben, hölgyeim és uraim. Angolul készítettem el a jegyzeteimet, de ennek ellenére megpróbálom most csehül előadni. Pani Tiszen velmi zastat. A kezdetektől fogva úgy érzem, hogy Tyson asszony véleményével kell, hogy egyet értsek, mégpedig azért, mert szerintem nagyon jól informált, és amióta csak a KKTA-ról beszélünk, erről tesz tanúságot. Ez egy olyan téma, és nem irigylem, hogy ez a kötelessége. Itt a tüzet és a vizet kell összebékítenie, hiszen ebben a szakbizottságban vannak emberek, akik egészen egyszerűen az összes adórátát harmonizálni szeretné Európában, másrésztről viszont ott vannak azok, akik úgy gondolják, hogy az adóverseny nagyon egészséges dolog az EU-s piacon. Tyson asszonynak a szerepe ezért aztán nagyon nehéz. Én nagyon figyelmesen hallgattam a beszámolóját. Úgy gondolom, hogy nagyon jó egyensúlyt valósított meg a két megközelítés között, és azt gondolom, hogy nagyon józan a megközelítése. Egyébként Tyson asszonyt már régóta ismerem, és tudom, hogy ő azt szeretné, hogy kötelező legyen ez a rendszer, de mivel ő az előadó, ezért figyelembe veszi azt, hogy a vélemények eltérnek. Bár a harmonizációt követelők száma nagyon nagy, mégsem ez az egyetlen megközelítés. Úgyhogy hagyj védjem őt meg, én úgy gondolom, hogy nagyon jó munkát végzett. Ezen kívül az a benyomásom, hogy nagyon jól ismeri ennek eh, a javaslatnak a hátterét. Én az Európai Parlamentnek 7 éve vagyok tagja, és ha jól emlékszem, a KKTA végigkísérte az egész karrieremet ilyen vagy olyan formában. Állandóan beszélünk erről, és a mai nagyon kiélezett gazdasági helyzetben a KKTA-nak igen nagy a szerepe. Így aztán a jelenlegi javaslatnak a hátterét és a környezetét nagyon jól tanulmányozta Tyson asszony. Biztos vagyok benne, hogy a tanácsban egyértelmű lesz az álláspont, és szerintem jól tükrözi ezt az ő javaslata. Figyelembe véve az európai helyzetet, én úgy gondolom, hogy az EU bizonyos részében lesznek harmonizált adókulcsok, sokkal hamarabb beköszönt ez majd, mint ahogy a KKT-ját illetően kiegyezünk. Legalábbis nekem ez az benyomásom, hogy ilyen irányba haladunk. Több módosító indítványt is beadtam Szájszen asszony javaslatához, és azt a filozófiai vonalat követik, hogy a konszolidáció önkéntes legyen, másodszorban. Nem minden KKV-nak van szüksége ilyen rendszerre, hiszen tény az, hogy a KKV-k sokkal kisebb léptékűek, nem nemzetköziek, nagyon kevés olyan KKV van, amiről ez elmondható, így aztán amikor azt mondjuk, hogy minden társaságnak szüksége van a KKT-ra, ez nem igaz és nem is kívánatos teljes mértékben meg vagyok róla győződve, figyelembe véve a mostani nehéz gazdasági helyzetet, hogy a gazdasági problémák megoldásának fő ösztönzői nemzeti szinten kell, hogy maradjanak, és sokkal rugalmasabb így, és jobban tükrözi a gazdasági és társadalmi trendeket az adott régióban és sokkal gyorsabb hatással bírnak majd, mint a nemzetközi egységesített megoldások. Így aztán nem értem, hogy miért nem akarja a többség a nemzeti megoldást. Végül elnök asszony. Én úgy gondolom, hogy Tyson asszony nagyon okos javaslatot terjesztett be, ami az öt éves kiértékelési időszakot illeti. figyelembe vette, hogy eltérnek a megközelítések, és még akkor is, hogyha a projektet sokan védik, nem biztos, hogy ez lesz a végleges pozitív megoldás. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Filip. Köszönöm szépen, Sharon. Szervusz, Marian. Marian, egyetértek veled, hogyha azt szeretnénk, hogy a parlament a hangját hallassa, ahol nem társ döntéshozók vagyunk, akkor abszolút többségre van szükségünk. Ez kell, hogy legyen a célunk. De azt gondolom, hogy ez a vita neked is megmutatja most, hogy a többség milyen véleményet képvisel. Amit Ivo az előbb elmondott, dicsérte a munkádat, és ezt olyantól, aki euroszkeptikus, azt jelzi számodra, hogy esetleg a rossz oldalra álltál. Hiszen én úgy gondolom, hogy talán konszenzus van a pro-európai négy politikai család között. Mi szerint, hogy a két fő témakörben valahogy bátrabbnak kellett volna, hogy legyél. Először is. Egyetértek Szilvivel. Ez belső piaci kérdés. Én azt mondanám, hogy verseny helyzeti kérdés is amikor például egy flandriai KKV-nak a helyzetét vesszük, nincs ott flexibilitás, a belga állam kiveti rád a KKT-ját. Hogyha multi az ember, még akkor is, hogyha Belgiumban van a székhelye, akkor megpróbálhat trükkökkel élni, és megpróbálhat a definíciók közötti kis résekkel operálni, és gyakorlatilag megpróbálhatja kikerülni azt, hogy KKT-át kelljen fizetnie a belga kormánynak. Tehát, hogyha múlti az ember megteheti, ha kis KKV nem. Hogyha újra akarod egyensúlyozni a belső piacot, akkor az adóráták konvergenciáját is figyelembe kell venni. A konszolidációt illetően. Én úgy gondolom, hogy egyre bonyolultabbá tesszük a rendszert azzal, hogy opcionálisá tesszük. 28-a van. Én nem hiszem, hogy most még egyszerűsíthetnénk a dolgokat. Tehát Hogyha kötelező KKT-át szeretnél, az azt jelenteni, hogy lenne egy átmeneti bevezetési költség mindenkinek. De ez mindenre igaz, a változás költségeit valakinek meg kell fizetnie. De a változás által hajtott haszon, ha magasabb, akkor jól járunk. De az opcionalitás számunkra nem későbbre hagyható probléma, most kell megoldanunk. Hogyha szociálisok, liberálisok és zöldek egyetértenek abban, hogy fel kellene gyorsítanunk a kötelező rendszert. Ha egyetértünk ebben, akkor mondjuk ezt ki. És nem mondjuk már az, hogy majd valamelyik záradékban visszatérünk erre. Nem. Szerintem mérjük fel a helyzetet, hogy a többség egyetérte. Ha egyetért, egyetért. Ha nem, nem. De ha egyetért, akkor gyerünk, Másodszorban az adókulcsok harmonizációját illetően. Én nem egy egységes kulcsot szeretnék, hanem, mint az áfa esetében szeretnék egy spektrumot, mert az ír helyzetet figyelembe véve, igazuk volt az íretnek, amikor azt mondták, hogy nem mindenki egyenlő itt ebben a rendszerben, nem mindenki ugyanott van, nem mindenki ugyanott működik, és nem mindenki Európa közepén helyezkedik el. Így aztán valahogy kompenzálni kellene a geográfiai hátrányokat. Úgyhogy úgy gondolom, hogy pont emiatt, nem a versenyképesség miatt, emiatt kell, hogy legyen egy teljes spektruma az adókulcsoknak, hogy lehetes, lehessen ezzel játszani. beszéltem egy emberrel, akinek a keresztneve Ív, és még mindig ennek az országnak az első embere, és ő azt mondta, hogy kell az adóalap is, és az áfa kulcsok is. Ha nem, akkor csak a versenyképességet fokozzuk, és csak azt érjük el, hogy a rátákat a földig nyomjuk. Én pedig ennek az országnak a miniszterelnökeként ezt nem akarom. Szerintem vagy mindent elérünk, vagy semmit. Konvergenciára szükség van az adókulcsokat illetően, de nem egy univerzális méretet akarunk. Még az ÁFA esetében is, ahol teljes harmonizációt szeretnék, itt a kkt esetében én a rugalmasságot meghagynám a tagállamoknak. Ami a kontextust illeti, úgy tűnik, hogy ezzel már nem sokat foglalkozunk, de nem régen azt mondta Merkel és Sárközi, hogy a két legnagyobb gazdaság között harmonizálni akarják az áfa kulcsokat. Mi zöldeként ezt akarjuk. Egyébként a Benelux államok részéről is azt mondjuk, hogy a lehető leghamarabb ö, csatlakozni akarunk, mert akkor valós beleszólásunk lenne, de még jobb lenne egy teljesen harmonizált közösségi megközelítés. De még egyszer, föl kell mérnünk a helyzetet itt. És legyen nagyra törő a javaslatunk. Ha egyetértünk, akkor ez egy politikai esély, közös, egységes hangon szólhatunk. Ez részleges válasz a krízisre. Nyilvánvaló, hogy nem mindenki ért egyet. De a kérdés az, a demokratikus többség megvan? Ha megvan, én támogatom. Tényleg úgyhogy nagy alattörő módosítókat fogunk beadni. De mi többséget akarunk. És megnézni, hogy meddig mehetünk el, de egészen nagyra törőek akarunk lenni. Surprisingly, I have Gay Mitchell on the list. <laughs> Gay Mitchell. Köszönöm szépen, én aztán tényleg rövid leszek. Először is tehát tényleg rövid leszek. Először is köszönöm szépen Mariannak és a kollégáknak a hozzájárulásokat, ezek nagyon érdekesek voltak. De azt hiszem, hogy vannak itt mindenféle téves elképzelések. Ha rá is bólintunk, akkor is 2016 előtt a gyakorlatban nem valósul meg, tehát semmiképpen sem segít ez a mostani válságon, amelyet az Európai Unió most megél. Úgyhogy szerintem ne várjuk el azt, hogy így hat ez. De utána is még nagyon sokáig tart, amíg a tagállamok alkalmazkodnak ehhez. Harmadsorban. USA, ahol egységes a valuta. Például Delaware-ben azt hiszem, hogy a legnagyobb száma a társaságoknak az IT, mégpedig azért, mert ezek a társaságok kedvező adózási kulcsban részesülnek. Monti úr is azt mondta a jelentésében, hogy az adóverseny az kívánatos az Európai Unió számára most ebben a helyzetben. De vegyük már figyelembe, hogy Kilenc olyan parlament van az unión belül, akik a második cikkre hivatkozva, a szubszidiaritásra és az arányosságra hivatkozva nem értenek egyet velünk. Én úgy gondolom, hogy Írországban például mindkét ház élt volna ezzel a fenntartással, de a második házat felosztották, és még nem állt össze az országgyűlés. De én üdvözlöm ezt a vitát. És mivel én egy kis tagállamnak a tagja vagyok, ha ez a megoldás nem tetszene Franciaországnak vagy Németországnak, akkor ma azok az érvek, amiket itt hallunk, nem hangzanának el. Nekünk arra kellene gondolni, hogy mi tetszik az EU-nak, még akkor is, ha ez nem tetszik Franciaországnak vagy Írországnak. Szerintem az EU érdekeit kell figyelme venni. Ez a hosszú távú stabilitás. A stabilitás és növekedési paktum jövőjét illetően a kis országok egyszerűen megfigyelő szerepbe kényszerültek, és a nagy országok fektetik le a szabályokat. Úgyhogy vannak fenntartásaim bizonyos elhangzott érveket illetően, és én nem hiszem, hogy ez egy pillanatnyi változás lesz, és nem hiszem, hogy megoldaná a mostani válságot. Figyelembe kell vennünk a szubszidiaritás és az arányosság elvét. Persze hallani akarom az érveléseket, de mégis erősek a fenntartásaim az elhangzottakat illetően. Köszönöm. Köszönöm. Ildikó? Köszönöm szépen. Először is szeretném kiinduló pontként rögzíteni, hogy egyetértek képviselőasszonynal, az ő megközelítésével és téma meglátásával, mégis néhány agályomat, fenntartásomat szeretném megfogalmazni. Az első a kiindulási pont, ugye célunk a versenyképesség növelése, gazdasági növekedésnek a támogatása, elősegítése, eközben a bürokrácia csökkentése én úgy emlékszem hogy ez a tanulmány amit a bizottság eh, megjelentetett még a magyar elnökség idején eh, látott napvilágot és benne azért a eh, kimutatott számok ami a gazdasági növekedést illeti nem voltak megnyugtatóak. talán ha jól emlékszem magyarország vonatkozásában one os gazdasági csökkenést eredményezett ennek a közös konszolidált társasági adóalapnak a bevezetése. vagyis ebben a gazdasági helyzetben még ha two thousand and sixteen ot nézzük is akkor ez a e, közös konszolidált adóalap számomra e, nem ad e, megnyugtató problémakezelést és bevezetést sem látom időszerűnek. szeretném megkérdezni a bizottságot hogy aktualizálták e már ezt a tanulmányt jelen helyzetre és a jövőt illetően E, pontosan milyen ennek a hatása az eu gazdasági növekedésére jelent e az eu teljes egészére gazdasági növekedést és benne mi van a legsérülékenyebb országokkal? E, a másik e, kérdéskör ami miután elolvastam az anyagokat megfogalmazódott bennem pontosan a részleteknek a kérdése mennyiben növeli ez a bevezetendő új rendszer a bürokráciát és ebből milyen költségek és terhek adódnak látom hogy az eu költségvetésére ez nem jelent többletet mit jelent a tagállamok részére különösen gondolok itt az adóellenőrzésre mert hogy az adóellenőrzésben ez biztos többletet jelent és kérdéseket komoly kérdéseket vet fel ez egészen biztos megnéztem ezt az arányos felosztási képletet én magam úgy látom hogy a tagállamoknál teljesen más alapon és tartalommal határozzák meg az egyes tényezőket akár a költségre gondolok nálunk létezik olyan kategória hogy kiadás de az árbevétel tartalmára is aminek az összehasonlthatóságát és együttes kezelhetőségét én kérdésesnek érzem E, és gy a, a felosztási képletnek a tartalmát sem látom e, teljes egészében. ezek olyan kérdések amik szerintem nagyon fontosak és meghatározzák azt hogy e, mi az álláspontja egy tagországnak ezt a kérdést illetően támogatja e vagy nem. nem véletlenül van néhány tagországnak fenntartása a közös konszolidált társasági adóalappal benne magyarországnak is még egyszer tehát egyetértek a fő irányokkal de a nyitott kérdéseknek a bizonytalanságát mindenféleképpen csökkenteni kellene. köszönöm. Thank you very much. Uh, Peter. Köszönöm, Peter. Köszönöm. Mariának szeretném elmondani, hogy igen, az elképzelés az, hogy a KKV-kat ez aránytalan érinteni, ez mindenkit kell, hogy foglalkoztasson. Gyakran visszatérünk erre, vagyis tudjuk, hogy ezek a cégek milyen sok embert foglalkoztatnak az EU-ban itt a befektetésekre való hatást is vizsgálni kell, és ambiciózusoknak kell lennünk azt, érítően, azt illetően, hogy hogyan járunk el a KKTA terén. Egyetértek Lamberts úrral, és azt is megértem, hogy ő beszélt a saját miniszterelnökével, a legfontosabb szempontok mások és mások országok szerint a logikát illetően a minimumok meghatározását, illetően például szintén megoszlanak a vélemények az országok között. Gay Mitchell is hozzászólt ehhez. Egyes országok nem hajlandóak követni az általános adóügyi politikát, és szerintem itt minden egyes országnak a logikai álláspontját, ipari alapját, konfigurációját figyelembe kell venni nem mindegy, hogy a bevételek hogyan alakulnak. Az adóbevétel nem csak azt jelenti, hogy a megközelítéseket harmonizálni kell, hanem itt hasznosan kell eljárni. Tudni kell, hogy milyen ipar, milyen iparral rendelkezik egy ország, ahol ezt alkalmazni fogják. Úgyhogy ezt logikusan a fiskális konvergenciát is figyelembe kell venni, a harmonizációt, és okos lépéseket kell tenni. Nem szabad ezt két országra összpontosítani, vagy két ország alapján eljárni, amelyek aktívak az Európai Központi Bankban. Egy belső, ott van a belső kereskedelem, de ott vannak a világban a versenytársaink. Úgy látom, hogy helyes irányba megy ez a jelentés, de a miniszterek tanácsában korlátozott véleményeket adnak erről, és addig bizony nem tudunk előre haladni, ami a gyakorlatot illeti. Köszönöm. Még van egy fél óránk, nincs több hozzászólási kérelem. Filip, örülök, hogy szólt. Ez igen interaktív ez a vita. Tehát Filip szeretne válaszolni arra, amit Ildikó mondott. De Gének szeretnék válaszolni, mondja az előadó. Tények alapján kell az ír helyzetről beszélni. Én soha nem mondtam azt, hogy Írország a rossz fiú. Mindenkinek vannak olyan pontjai az adó törvényei között, amelyek az adó paradicsomi állapotot képesek teremteni. De a másik a Del Deleverre, az USA-ba való utalásra szeretnék reagálni. Wilmington Delaware olyan helyek vannak, ahol egy címre 200 ezer céget jegyeztek be, ez mindenképpen adócsalást jelent szerintem. Nem szabad ezt itt Európában. Elnök asszony, szerettem volna kiemelni, hogy egy egységes unióban is előfordulnak ilyen dolgok, tehát az USA-ban. Ahogy mondtam, rugalmasságot kell a rendszerbe bevezetni, teljes mértékben egyetértek azzal, amit mondtál, nem lehet, hogy két nagy ország határozza meg a mi sorsunkat. Nem, ez egy közösségi megközelítés legyen, és így a közösség tagjainak igényeit, az összes tag igényét figyelembe kell venni, és nem csak néhány tag igényét. Úgyhogy ebben az irányba kellene együtt haladnunk. Szilvi, nagyon sok interjút készítettem az ír tévének és rádiónak, és Tökéletesen tudom, hogy mennyire kényes ez a kérdés önöknek ott Írországban. De közben nem szeretném, ha bárkét azt gondolná, hogy az összes francia és német képviselő csak a kormány vonalát követi, és alkalmazkodik ahhoz, amit a kormány elhatároz a jelentéseimből szerintem ez kiderül, hogy én Európa melletti megközelítést akarok, úgyhogy meg kell néznünk a helyzetet, ahogy az most a gyakorlatban áll, és nem csak elméletben. Lehet, hogy recesszió előtt állunk, ugye? És ez azt jelenti, hogy egymást meg kell próbálni támogatni, és nem pedig egymás ellen harcolni az eurozónán belül a többi partnerrel amikor a megoldásokat keressük. Ezt a szellemet szeretném követni a munkában, és remélem, hogy ezt önök is tudják, hogy tudjuk, hogy nem mindig könnyű Franciaországot, Németországot megérteni, de vannak olyanok, akik egy kicsit másképpen szeretnének előre haladni. Van-e még hozzászólás? Marian, majd a végén adom meg önnek a szót, de már most szeretne szólni? Igen. Igen, ha lehetséges, elnök asszony, kedves kollégák, hallottam most egy sor megjegyzést, és Ivó kollégánk nagyon jól értékelte az én álláspontomat. A személyes véleményem nincsen benne a jelentésben, de elmondom azt is. Én előadó vagyok. Megpróbálok valamit előadni, ami segít minket abban, hogy együtt haladjunk. És olyan dolgot szeretnék szorgalmazni, ami a haladás segíti. Mert pozitív hatást kell tennünk a tanácsra, ahol egyhangulak kell dönteni. De megértem közben a kollégák aggodalmait is. Természetesen azt elmondhatjuk, hogy ha van többség, nem tudom, hogy kell-e tovább lépni, majd meglátjuk, mi történik a módosításokkal, és hogyan tudunk előre haladni. De azt tapasztaltam, hogy van itt két nagyon fontos dolog. Először is azt látom, abban, amit a kollégák mondanak, hogy van itt egy dolog, amely mindig előkerül, amikor adógyi kérdésekről beszélünk, vagyis nem bízunk a saját adóhatóságunkban. Ezt látjuk, amikor az áfáról van szó, már évek óta mondjuk, hogy mi történik az adóhatóságok között, hogy a saját területüket kell ellenőrizzék, vajon ezt jól teszik-e, szigorúan teszik-e. Vannak, akik azt gondolják közülünk, hogy a saját országukban eh, szigorúbbak az ellenőrzések, mint másod. De van itt egy másik gond is, hogyha nem bízunk egymásban, hogyha nem eh, fogadjuk el az adóhatóságunkat, akkor itt bizalmatlanság van, és akkor nem lehet előrelépni meg kell nézni, hogy milyen feltételeket kell megteremteni. De van erre időnk? Sokszor felteszem a kérdést állampolgárként, parlamenti képviselőként, hogy amikor lesz majd adóügyi integráció, akkor jobban fogunk függni a saját adóhatóságunktól, akkor vajon jobban mennek majd a dolgok? Ez ördögi kör, attól függ, hogy ki, ki mit vár és mitől mit vár. De azért bíznunk kell. Mitchell úr elmondta, hogy azt tapasztaltuk, hogy amikor egy nagy tagállam nem tartja tiszteletben a normákat, és egy kicsit rugalmasabb, akkor itt a kisországok esetében ez meg másképpen van. Ezt másképp látjuk. De ott van az egyik oldalon az adóügyi szabályzat, a másik oldalon pedig a stabilitási paktum. Hogyha valami gond van, akkor a bíróság kontrollál, ellenőriz. Mindenki föltehet előzetes állásfoglalási kérdést a bíróságnak, ha kételyek vannak, és akkor a nagy és a kis országokat egyformán fogják kezelni az európai törvénykezés szempontjából, ami a stabilitási paktumot illeti, még a bíróság nem egyezett ebbe bele. Merkel asszony azt mondja, hogy ez így lesz, de ezt nem tudjuk, ez az ellenőrzés még nem történt meg, mert itt a tanácsnak van szava a stabilitási paktum idején, vagy esetében, és nem egyformán kezelik a kis és a nagy országokat. És általánosságban szeretném elmondani, hogy merre fogunk haladni, mi lesz mindennek a kihatása. Ezt senki nem tudja lemérni, még akkor is, hogyha kötelező érvényű rendszerünk lesz, akkor is lehet becslésekkel élni, lehet beszélni mozgástérről, de akkor is lesznek kockázatok, hogyha ezt a rendszert akarjuk bevezetni a KKT-át. Hát kockázat nélkül nincs semmi. Hogyha közös konszolidált társasági adóalapot akarunk, aztán azt később majd meg akarjuk változtatni. A lényeg az, hogy az elején kell elkezdeni, és a kockázatokat vállalni kell. És hogyha kell módosítani, akkor ezt meg kell tudni tenni. A kiigazítást európai szinten meg lehet tenni, de ez csak akkor lehet, hogyha már egy fiskális ciklus lezajlott. A tagállamok akkor itt majd közbeléphetnek és odafigyelhetnek arra, hogy van-e elég eszközük arra, hogy a finanszírozást a közhatóságok meg tudják-e tenni. Elnök, köszönöm. Majd még visszadom a szót az előadónak a vita végén, mert feltételezem, hogy még lesz mondandója. Nagyon hasznos, hogy van egy vita. Ez megmutatja, hogy milyen szándékok vannak itt a KKTA mögött, és hogyan alakulhat mindez egy olyan környezetben, amely az adóügyi verseny segíthető. Majd később meglátjuk, hogy mi lesz a versennyel, vagyis vannak, akik azt mondják, hogy ne legyen verseny, de nem. A lényeg az, hogy itt a, a különböző opciókat mérlegelni kell, és nem tudom, hogy itt a tiltásokról, vagy a fix adómértékekről kell beszélni, de arra gondolok, hogy az áfa vagy a HIA e esetén megengedtük, hogy az adókulcsok esetében legyenek kivételes csökkentések, például a turizmus előmozdítására, aztán közben itt van a válság, amely még egy ideig biztos, hogy fennmarad, vagy fennmaradhat, akkor meg kell nézni, hogy az adóalap tekintetében legyen-e preferenciális bánásmód, még egyes országokon belül is. A lényeg az, hogy ki kell emelni azt, hogy ezek olyan rugalmasságok, amelyekre a jövőben is szükségünk lesz, még akkor is, hogyha egy harmonizáltabb rendszer felé akarunk haladni, egy átláthatóbb rendszer felé az adó fizetések szempontjából. Hogyha az adó ügyekről van szó, akkor nem Írországra kellene mutogatni, hanem más fele. A bizottság is képviselteti magát Tom Hill. Marian, majd később visszadom neked a szót. Tom Hill úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én vagyok annak az egységnek a vezetője, aki a KKT-át földolgozta a bizottságban. Néhány dolgot szeretnék előre bocsátani. Egyrészt nagyon érdekes volt számomra, hogy hallgathattam a megjegyzéseket, és főleg a három fő kérdést, a konszolidáció, a kulcsok és az opcionalitás. Ebben a három témában biztos vagyok benne, hogy ismerik a bizottságnak az egyértelmű álláspontját. Ennek ellenére érdekes volt hallani azt, hogy önök mit gondolnak. És természetesen a végső jelentés is nagyon érdekes lesz, és megvizsgáljuk azt is. Három dolgot szeretnék azonban kiemelni, ami kiemelkedett a vitából, az opcionalitást illetően. Hallottuk már a tanácsi munkacsoportban is, ott is elhangzottak megjegyzések ezt illetően. Szeretnék mindenkit emlékeztetni. Amikor az emberek azt mondják, hogy aggódnak, hogy egy tagállam nehézségekbe ütközhet, hogyha két különböző kulcsos rendszert alkalmaz. Hát a direktíva azt mondja, hogy a KKT-ját kötelező a tagállamnak elérhetővé tenni, de azt nem mondja ki, hogy egy más eltérő hazai rendszert is működtetniük kell. Ha nem akarnak két rendszert, akkor tessék, akkor a jelenlegi nemzeti szabályzásukat hozzá lehet igazítani a KKT-hez. Tehát ez lenne az egyik módja a megoldásnak és a tanácsi munkacsoportban is elhangzott ez, ezért mondom én is el. A másik pont az IFRS a nemzetközi rendszernek az alkalmazása. Egy másik oka annak, hogy nem akarjuk magunkat hozzákötni az IFRS-hez, mi, mert az EU nem kötelezte el magát ez irányban, ez a tagállamok saját döntése, vagy a társaságok saját döntése, hogy ezt az elszámolási rendszert használják, vagy sem, de nem kötelező. Nincs ö, hozzá kötés a rendszerhez, hiszen bizonyos társaság számára nagyon nehéz lenne a beszámolókat így elkészíteni. Végül a szubszidiaritást illetően hogy hagy informáljam önöket kilenc tagállam parlamentje adott be a Lisszaboni Szerződés kettes jegyzőkönyve szerinti beszámolót, de 13-an szavaztak csak mellette, pedig 18 lett volna a kvórum. Így aztán a bizottság figyelembe vette ugyan ezeket a véleményeket, és válaszolt is a nemzeti parlamenteknek, Ö, október végén és november elején küldtük meg ezeket a válaszokat, de megkapták ezeket a válaszokat a parlamentek, akik a szubszidiaritást támogatják, és a levélben megírtuk, hogy mi a bizottság részéről nem értünk egyet ezzel az elvel. Tehát csak azért mondom, hogy tájékoztassam önöket, ha esetleg nem tudják. De egyébként üdvözöljük azt a lehetőséget, hogy meghallgathatjuk ezt a vitát, amit itt folytatnak ma, és várjuk a jelentésüket. Amint megérkezik, meg is vitatjuk. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog a parlament számára, hogy együttes véleményt alkosson. Köszönöm. Elnök. Hagy nézzem, van még időnk. Ildikó, szeretné valamit mondani? Talán akkor tessék. Köszönöm szépen, Én meghallgattam most a bizottság válaszát, és nem kaptam választ a kérdésemre. Azt kérdeztem, hogy milyen növekedési kilátása lesz az Európai Uniónak, hogyha ezt a rendszert bevezetjük, amit ő javasol, és a gazdasági növekedése tekintetében melyek azok a tagországok amelyek legsérülékenyebbek lesznek és hogyan hat rájuk ez a rendszer ha nincs egy ilyen kézzelfogható tanulmány és nincsenek számok akkor nem értem hogy hogyan tudunk megnyugtatóan dönteni. Does the commission have any... A bizottság tud erre most válaszolni, vagy majd később? Nem. Válaszolhatok, és elnézést kérek, hogyha nem tettem meg ezt. Jelenleg minden gazdasági mutatót figyelembe vettünk az éves kimutatásokban, mindenféle faktorokat, trendeket, általános irányokat felsoroltunk. Ami azt jelent, azt illeti, hogy vajon melyek a legsérülékenyebb tagállamok. Hát azt mondhatom, hogy bizony a szenáriókat modellezhetünk a hatástanulmányok alapján, amit a tagállamok beadtak. Különböző szenáriókat vettünk figyelembe, de az attól függ, hogy melyik szenáriót választja az ember, és ez attól függ, hogy milyen adókulcsot alkalmaz egy tagállam. És mivel ez a javaslat az adókulcsot nem tünteti fel, ezért mindig abba a helyzetbe jutunk, hogyha egy tagállam a, emelni vagy csökkenteni akarja az adókulcsokat, ettől a döntéstől függ a hatást. Ezért nem tudunk végleges választ adni. A második dolog, amit el szerettem volna mondani, hogy ezek előrejelzések. Amikor azt kértük a tagállamoktól a technikai vitában, hogy tagállam tudja-e, hogy a következő 5-10 évben mi lesz az adóbevétel? akkor mindenki azt mondta, hogy nem. Nem tudják pontosan, hogy mi lesz az adóból származó bevétele. Úgyhogy a bizottság részéről olyan eredményeket kell modelleznünk, amik különböző feltevéseken alapulnak. Úgyhogy különböző szögekből közelítjük meg ezt a kérdést. De jelenleg csak az rendelkezésünkre, amit ki is adtunk. Elnök. Köszönöm. Áni, szeretné hozzászólni? Köszönöm szépen, Sharon. Szeretnék én is egy kérdést feltenni az Európai Bizottságnak. Az utolsó megjegyzést illetően az, hogy bizonyos tagállamokat illetően előre tudják-e jelezni, hogy mik lesznek az adóbevételeik. Azt hiszem, hogy mivel az Európai Bizottságnak vannak kitűzött céljaik, ezért bizonyos értelemben ezek kötelező érvényűek. Én úgy gondolom, hogy nem tehetünk a gazdasági kormányzás területén ilyen fontos lépéseket, anélkül, hogy figyelembe vennénk az adóharmonizációt, hiszen ez egy nagyon fontos alappillére a gazdasági kormányzásnak az Európai Unióban. Szerintem nem tudunk mindenféle kritériumokat, elvárásokat bevezetni, és aztán utána új javaslatokat tenni az Európai Bizottság részéről, és ugyanakkor nem megemlíteni az egyik legfontosabb eszközt, ami az adózás. Ez kihat minden költségvetésre. Persze értem a nehézségeket, értem hogy 27 tagállamnak nagyon nehéz közös nevezőre jutni, még 17-nek is, de azért azt gondolom, hogy pontosan azért, mert megkezdték ezt a vitát az új gazdasági kormányzásról, az eurózónában legalábbis, ami például a nemzeti költségvetéseket illeti. Ezért aztán megkérdezném én is. Lehet le-e azt, hogy kötelezővé tegyük a megerősített együttműködést? Tehát, hogy így kezdjük, és aztán lehetővé tegyük mindenkinek, hogy csatlakozzon ehhez a folyamathoz. Marian. Marian? Uh, eh, voorzitter. Uh, voorzitter, ik wil alle collega's danken voor, uh, voor uh, de inbreng in het Köszönöm szépen, kedves kollégák, a hozzászólásokat. Gondolom nagyon sok módosító indítvány érkezik, és nagy izgalommal várom ezeket a módosításokat, megnézzük, hogy hol lehet többséget kialakítani majd. Minden, minden mástól függ. Az összes tagállam kölcsönös függésben él, és ezt eh, nagyon is eh, éreztük, átéreztük az elmúlt hetekben és hónapokban. Természetesen izolálva nem lehet eh, lépni elszigetelve, és a függőség jelentkezik a szakpolitikában, mindannyian egyetértünk. A kérdés az, hogy hol kezdjük el, mivel foglalkozunk először. Szerintem kell, hogy némi bátorsággal kezdjük el ezt a munkát, és szerintem valamiféle KKTA mellett van támogatás. Nagyon sokan szavazták meg a majd meglátjuk, hogy a módosítások hogyan alaknak, de meg kell néznünk mindezt a bizottsággal, a tanácssal, a különböző adóügyi hatóságokkal. Úgy gondolom, hogy ezt a javaslatot nagyon jól előkészítették. Ez nem olyan dolog, ami egyik napról a másikra született volna meg, amit eh, csak úgy elküldtek az EP-be, gyorsan, hogy vajon mi lehet erről a véleménye. Szerintem ezt átgondolták, és nagyon sajnálatos lenne, hogyha ez veszélybe kerülne. Remélem, hogy a tanács foglalkozik vele. Szerintem itt van ennek támogatottsága, de mi magunk nem tudunk dönteni, mi csak véleményt tudunk adni. Ha valóban lépni akarunk, akkor az a kérdés, hogy most holisztikusak leszünk, vagy pedig csak arra összpontosítunk, ami most ebben a pillanatban megvalósítható. Szerintem nem jó, hogyha tovább lépünk annál, mint amennyit most meg tudunk tenni, legyünk reálisak, és vegyük figyelembe a különböző tagállamok aggodalmait. Elég sok aggodalom van jelen pillanatban, de elnök asszony, várom a módosító nyitványokat, és Meggyőződésem, hogy úgy fogunk együtt működni, hogy nyitottak leszünk minden oldalról, és mindenki felé lépünk azért, hogy jó jelentés szülessen a végén. Egy dolgot szeretnék felvetni, erre még nem kaptam választ. Hány fajta rendszer lesz, vagyis hogyan tudjuk megakadályozni az, hogy itt Európában problémák legyenek, Nee, daar zit de administratie die controleert, die de Europese wetgeving die voor iedereen... Vagyis itt az usa beli államra gondolok, amelynek a példáját felhozták, tehát ezt szeretnénk elkerülni. Nem a központra, a székhelyre összpontosít ez a rendszer, hanem arra, hogy a különböző, hanem egy cég különböző országban lehet aktív, tehát el akarjuk ezt az amerikai helyzetet kerülni. Itt felmerül az, hogy hogyan tudjuk megakadályozni, ha ennek megvan a veszélye, hogy mindenki ugyanabba az országba helyezze a székhelyét, egy olyan országba, ahol nem túl szigorú az adóhatóság a többi országhoz képest, és ahol nem olyan gyakori az ellenőrzés. Ezt akarjuk elkerülni, úgyhogy mindenképpen kell erre egy megoldást találni de el kell ezen gondolkodni, és szerintem biztos, hogy találunk erre valamilyen megoldást. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes vita volt a módosítók benyújtásnak határideje. December 8-a 12, január 9-én szavazunk a módosítókról február 6-án az egészről és plenárisra kerül. Most pedig kis időt hagyunk, hogy jönnek be a kollégák a szavazásra. Folytatjuk 5 perc múlva, amikor mindenki megkapta már a szavazólistát, és megvan a kártyája. Köszönöm. azt lesz.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 akkor megszámolnám, hogy hányan vagyunk. One, two, three, five. Okay. got... Nos, lenne még néhány közleményem, mielőtt szavazunk. Most, hogy elegendően itt vannak. Először is. Trialógust folytattunk tegnap, és előre haladtunk bizonyos kérdésekben, de még nem zártuk le a munkát, és lesz még egy trialógusunk amikor a következő hetekben le tudjuk fixálni a, az időpontot. Az 51-es szabályban, szabály szerint a LIBE szakbizottság azt kérte, hogy a bűnügyi szankciókat illetően működjünk együtt velük, hiszen ez a direktíva hatáskörén kívül esik, és a Libe azt mondta, hogy szeretnék, hogyha a büntető törvénykönyveket összefoghatnánk valahogy, hiszen a 83 cikk 2 pontja szerint kell eljárni azért, hogy ez arra vonatkozik, hogy hogyan tegyük lehetővé a bűnüldöző szervek együttműködését. Úgyhogy a szakbizottságok elnökénél megóvtam ezt a kérést. Az Intel jelenleg azt kéri, hogy formális együttműködést valósítsunk meg a bűnügyeket illetően. Ahogy már mondtam, a dániai november 24-25-i látogatásunkat Gong úr, Stoyan úr és én és Jensen úr voltak ott, és találkoztunk a soros elnökséggel majd, a gazdasági miniszterrel, a belügyminiszterrel, a gazdaság és növekedésügyi miniszterrel, az egyik miniszterük sajnos beteg volt, nem tudtunk velük találkozni. Az adózásügyi miniszterrel, a Dán Központi Bank elnökével és a Dán Parlament képviselőivel is találkoztunk, akik a pénzügyi szolgáltatásokért, az európai ügyekért felelősek, és a makroekonomiai ügyekért, és megvitattuk többek között, a Dán elnökség prioritásait, különösen a pénzügyi átutalási adót, növekedést és munkáltatást, pénzügyi szolgáltatási irányelvet illetően. Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy ma délután a koordinátorok 4.15-től 5.30 ötig üléseznek, nyílt az ülés, itt lesz az ülés, és német gazdasági szakértőket hívtunk meg, tehát nyílt az ülés, úgyhogy az eurókötvényekről lesz szó, illetve a jóvátételi alapról. Németül, angol és franciául lesz tolmácsolás. Remélem, hogy a tagokat elvárhatjuk oda, most pedig akkor ezzel véget értek a közlemények, és tovább mehetünk a szavazásra. Remélem, ha megkapom a szavazólistát, mondja az elnök. Tehát az ötös napi rendi pont. Yeah. So the first, the... Tehát az első az euró érmék kibocsátása. Mindenki készen áll? Rendben. Akkor Ludvigsen úr, igen? Fengére, rinte. Sorry. Ö, nem működik a szavazókártyám. Okay. Do, well, let, let's, can we have a, a test vote then? Akkor egy teszt szavazás. Megnyitom a szavazást. Csak teszt szavazás. There you go.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 9-es módosító mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük 9-es módosító elektronikus. voted, who's going to vote? Szavazott mindenki? Még egy ember, köszönöm, jó, lezárom. Akkor elfogadtuk. 26-os mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk tízes mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk tizenegyes mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Kollégák, kérem, tegyék már fel a kezüket. Igen, így, így, így, mert nincs mindenki itt és állandóan elektronikusan kell ellenőriznem, ha nem látom. 12-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Szóbeli A a rapportőre. Mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es mellett? Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. B szóbeli raportőri mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. C szóbeli mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 17-18-as egybe mellett ellen tartózkodás elektronikus szavazás. Tehát javítja az elnök magát. 17-28 szavazott mindenki? Igen, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 19 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Tényleg nagyon nehéz látni a kezeket. B kompromisszum, raportőré. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 20-as módosító mellett. 20-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 29 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 21 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 22 mellett ellen tartózkodás, elektronikus szavazás. <clears throat> Tehát mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23 mellett. 23 mellett. Ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 24 mellett. Ellen. Elektronikus. Rendben, elfogadtuk. Egyes mellett. Azt, azt várom, hogy a néppárt is felnyújtsa a kezét ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Három mellett, ellen, tartózkodás, elektronikus a hármasra. Oops, we've lost that. Sorry, try again. Még egyszer, tehát még egyszer szavazzanak. Tessék. Még mindig a hármasnál tartunk, mondja az elnök. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. C. Raportőré mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Hatos mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Hetes mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Nyolcas mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Elektronikus szavazáson módosított szöveg teljes egészéről. Mindenki, mindenki szavazott? Elfogadtuk, 35-en mellette, senki sem ellene, nem volt tartózkodás. Úgyhogy a jogalkotási állásfoglalás mellett szavazzunk elektronikus szavazás. Most már akkor 36-an vagyunk, mondja az elnök. Mindenki szavazott? Jó, akkor tulajdonképpen ki kell javítanom. 36-an vannak mellette, senki ellen, és nem tartózkodott senki. Köszönöm, most pedig a második rész. Hatos napirendi pont, hetedik módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. Kilences módosító ellenőrizzük. Némi kavarodás volt. Lezárom. Elutasítva 21 ellene, 14 mellette, 9-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva a szóbeli mellette ellene nem lehet egy kompromisszumai frakció részéről mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, jobb lenne elektronikusan ezt ellenőrizni. Lezárom. Valóban elutasítva. Tízes módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodás fogadva. 13-as mellett ellen tartózkodás elutasítva. 1-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most egy életlenek szabadás az egész módosított szövegről. That's Carried 36. Elfogadva 36 mellett Nem volt tartózkodás. Ö, a ö, jogszabálytervezetről. Még hárman kell szavazzanak. Mindenki megnyomta a gombot, aki szándékozott? Még valaki nem szavazott, rendben, lezárom. 36 mellett eh, senki ellen, senki nem tartozott. Köszönöm szépen, most pedig az akronimi egyensúlyhiányú felügyelete szolgáló eredménytábla tervezete. Right. uh, three oral amendments, and then uh, after that a vote on the, on the compromise A. Right, okay. I think what we do here, we've got three or... Nos, három szobai módosító van. Az alkompromisszummal kapcsolatban jobb lenne, hogyha ezeket külön szavaznánk meg először az SD módosítója mellette ellene tartózkodás elutasítva. A második szóbemondosító a balanced szó a macroeconomic surveillance előtt, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Harmadik szóbemondosító as regards stb. mellette ellene tartózkodás elutasítva most pedig az A kompromisszumról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most akkor az egész szövegről elektronikusan lezárom 33 mellette három tartózkodás, senki se volt ellene. Köszönöm szépen. Ennyi. Napirend végére értünk. Köszönöm szépen. Az árnyéki jelentés tevők a Szepával megbeszélés folytatnak itt, kérem a többiek csendben távozzanak.